népük érdekében. Az Európai Unió készen áll abban, hogy segítsen. Köszönjük. Biztos úr, reméljük, hogy az albániai válság megoldódik. Ezzel a gondolattal rekeztem be a vitát, és térek át a következő napirendi pontra bulgária nyilatkozata, a bizottság nyilatkozata következik a bulgáriai lehallgatási botrány ügyében. mindenekelőtt andris piebalgs biztos urat kérem előterjesztése megtartására. Elnök úr, képviselők! Szeretném hangsúlyozni, hogy az EU joga védi az elektronikus kom eh, kommunikáció, távközlés, hírközlés eh, eh, adattartalmát. Bármiféle lehallgatáshoz szükség van, vagy a felhasználók engedélyére, vagy más jogi főhatalmazásokra. Ezek hiányában például az üzleti ügyletek, e, e, a lehallgatások e, és egyéb hasonló technológiák kifejezetten meghatározott feltételek mellett valósulhatnak csak meg. Ezt a jogalkotás határozhatja meg, és egyúttal ezeknek az engedélyeknek egy demokratikus társadalomban arányosnak kell lenni a meglévő kockázatokkal, hogy biztosított legyen a például a közbiztonság vagy az eredményes bűnözés. bűnüldözés. Az Európai Unió általános szabályait ugyancsak tiszteletbe kell tartani. A bolgár jogalkotás eh, első pillantásra ezeket a követelményeket teljesíti. A különleges nyomozati eszközök eh, törvénye, illetve néhány hasonló törvény megfelelő eh, felhatalmazást nyújt a személyes adatokhoz való hozzáférésre, azok őrzésére, kezelésére. Ami kérdéses e pillanatban, az az, hogy a jogi kötelezettségek mennyire érvényesülnek a valóságban. Ez a bolgár hatóságok feladata. Neki kell biztosítaniuk, hogy a jogi és eljárási garanciák, amelyeket a jogalkotás tartalmaz, a különleges nyomozati eszközökkel kapcsolatban valóban érvényre jutnak. Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy szükség van arra, hogy a tagállamok betartsák az alapvető jogok védelmére vonatkozó kötelezettségeiket a jogállamiság kontextusában, amikor, akkor is, amikor az Európai Uniós törvényeket, jogot alkalmazzák tisztában vagyunk azzal, hogy a bolgárhatóságok megtették a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a különleges nyomozati eszközök alkalmazásának feltételeit megvizsgálták, és meghatározzák, hogy az, és, és megvizsgálták, hogy a sajtóba került adatok valamiféle visszaélés eredményeként kerültek-e a kibocsátó birtokába. a bolgár elektronikus információk lehallgatásával kapcsolatban egyelőre konkrét panaszt nem kaptunk, de vizsgáljuk, hogy az Európai Uniós törvények szabályok sérültek-e. Biztos úr, most pedig a képviselőcsoportok részéről szólalnak fel mindenek előtt az Európai Néppárt nevében Buzutil képviselő úr három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Meglepett ez a vita, hiszen a LIBE szabizottságban, az illetékes szabizottságban nem merült fel ez a kérdés. Itt arról van szó, hogy van egy eh, legitim jogszabály, amelyet fel, lehet használni a szervezett bűnözéssel szembeni harcban, a kérdés az az, hogy Bulgária szembe tud-e nézni ezen a nagy kihívással, a szervezett bűnözéssel és a korrupcióval. A jogszabályokban lefektetett eszközöket legitim módon lehet felhasználni. A jogszabály értelmében csak akkor lehet lehallgatni a telefonokat, akkor kérhetik ezt a, a bírók, vagy a rendőrség, vagy a biztonsági ügynökségek, hogyha úgy gondolják, hogy az érintett személy részt vett büntettekben, és utána pedig egy bírónak kell ezt jóvá hagynia. A speciális érzezési gyakorlatokról szóló szabály kimondja azt, hogy ezeket az, ezeket az eljárásokat csak azért lehet felhasználni, hogy leküzdjék a szervezett bűnözést, vagy azért, hogy megvédjék a nemzetbiztonsági érdekeket. A begyűjtött információkat bizalmasan kell kezelni, és csak akkor lehet felhasználni, hogyha a jogszabály meghatározott feltételek teljesülnek. Parlamenti vizsgálatot kell, vizsgálattal kell megvizsgálni azt, hogy tényleg megvalósult -e az adatvédelem, illetve az állampolgárok védelme. Úgy vélem, hogy itt megszekték a nem, nem szekték meg ezt a jogszabályt. Nem szekték meg ezt a e, jogszabályt, hiszen ezzel próbálták leküzdeni a korrupciót és a e, szervezett bűnözést. Ez a fellépés károsítja Bulgária e, hír nevét, és ez károsítja a Schengeni belépését is. Egyetlen indoka ennek a vitának a politikai motiváltság. Elnézést kérek, hogy közben kopogtam, de rosszul néztem a perceket. Következik Hannes Svoboda, frakcióvezető helyettes úr, két perces hozzászólás. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyike voltam azoknak a parlamentben, akik támogatták Bulgária csatlakozását az EU-hoz, és örülök is annak, hogy csatlakoztak, de azért csalódott vagyok amiatt, az intézkedések miatt, amelyeket a bolgár kormány megtett. Természetesen támogatjuk a bűnözés elleni harcot, ez nagyon fontos, és teljes mértékben támogatjuk azt is, ahogy a biztos úr is elmondta, hogy kellenek olyan jogszabályok, amelyek Bulgáriában is amelyek a lehallgatásokra vonatkoznak. A biztos úr nagyon óvatos volt, azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy ez megfelel az európai standardoknak, és egyetemben kivonta azt is, hogy ezeknek arányosaknak kell lenniük ezeknek az intézkedéseknek. Három évben belül 600 ezer, 614 ezer nőtt is going to the courts and is used for... És tehát óriási növekedés látható. A kérdés az az, hogy ez arányos-e és igazság, igazságos-e az, hogy a belügyminiszter ö, foglalkozik ezzel. Mit, mit kezd ezzel a belügyminiszter? És szeretném, hogyha bizottság a monitorozási folyamaton keresztül megnézni azt, hogy mi történik a többi adattal. A szófiai parlamentben is volt egy jelentés, de a bolgár médiában is, hogy vannak kétségek azt illetően, hogy a belügyminiszter meg tudja védeni ezeket az adatokat. Elmetettük Schengent is, igen, szeretnénk azt, hogy kiteljesszük a Schengeni határt Romániára, illetve Bulgáriára is, de ha megnézzük azt, hogy mi történik most itt, akkor nem lehetünk meglepődve azon, hogy sokan kritikusan nézik a Schengeni övezet kiterjesztését. És szeretném, hogyha a biztos úr megkérdezné a bolgár kormányt, megkérni a bolgár kormányt arra, hogy a helytelen végrehajtását ennek a szabálynak fejezzék be, legyenek átláthatóak, mert szerintem ez legalább megsérti az európai szabályok szellemét. Igen, Stojanov képviselő úr kék kártyát mutatott, kérjük. Blue card, blue card. Oh, Mr. Kovácsak, here is written Stojanov. Oh yes. Please, Mr. Kovácsak. Господин Свобода, имам един въпрос към вас Вие цитирахте данни от 2008 година и 2010 година. Van egy kérdésem önhöz. Ma 2008-as és 2010-es eh, adatokra hivatkozott, miszerint 6000-ről 16000 előtt a lehallgatások száma. Honnan vett ezeket az adatokat, és eh, honnan ö, eh, tudják az, hogy az adatok csak 1%-át használták bíróságban? Azok az adatok, amelyek Bulgáriában forognak, teljesen eltérőek a, a, a szempontból, hogy kik ellen használták a különleges nyomozati eszközöket 2010-ben 40 százalék ment bíróság elé. Honnan vett ez a tatokat? We have different numbers from Bulgarian sources eltérő adataink vannak a bolgár partnertől. A bizottság feladata eldönteni, hogy melyik a helyes adat. Amennyire én tudom, a különböző bolgár anyagokból az adatok nagyon kis része kerül az ügyészségekre, és ezeknek még kisebb része kerül végül is felhasználásra ítélete végződő ügyben, bíróság ügyben. Van ezen kívül egy jelentés Bulgária részéről, amelyet ugyancsak meg kell vizsgálni a bizottságnak. Miért botrány ez eh, Bulgáriában? Itt nálunk nem az. Úgy gondolom, hogy alaposan bele kell néznünk ebbe a problémában. Svoboda, do you accept the blue... Szoboda úr elfogadja a kék kártyát? Akkor Stojanov úr. adom meg a szót. Благодаря, господин председателю. Много Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid kérdésem lenne. Ön a belügyminisztérium által elvégzett nyomozásokról beszél, ez igaz, de a, korm, a szocialista kormány döntött úgy, hogy eh, ezt eh, elvégzi, és ők bizony az ön frakciójához tartoznak. <laughs> Stoyanov. Uh, Nézze, Stoyanov úr. Mindig uh, uh, mindenki azt mondja, hogy ez pártpolitikai kérdés. Számomra nem erről van szó, itt emberi alapjogokról van szó, tartsuk be az európai jog előírásait. Bárki is követte ezt el. Másrészt a fontos kérdés az az, hogy hogy használjuk fel az adatokat. Ugyanazt az eszközt lehet nagyon nyitottan és korlátozottan felhasználni, vagy pedig lehet e, ugyanezt az eszközt e, fűnyíró alapján használni. Tehát kérdés, hogy mi e, hogyan használják fel az adatokat, az, az adatokat, amelyeket megkap a belügyminisztérium, hiszen hogyha a belügyminisztérium ilyen sok adatot kap, és ebből nagyon kevés jut el az ügyészségekre, akkor bizony fönnáll a lehetőség, hogy ez a fel nem használt adatot valójában rossz célok használják. Sok sorát eh, Diana Wallis képviselőnő szól hozzánk két és fél perc erejéig. Mrs. Diana Wallis. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr a nagyon óvatos nyilatkozatáját. Azok, akik ismernek itt a parlamentben, és tudják, hogy 12 éve dolgozom már itt, tudják, hogy mindig ö, sajátos hangulatban szólok hozzá ezekben a vitákban. Ö, Bulgáriát személyesen megvál, meglátogattam nem olyan régen a stokholmi eh, igazságügyi pro, program kapcsán, valóban e, látjuk, hogy ennek a programnak a hangsúlya a biztonságról az igazságügyre e, tolódott el, és itt egyensúlyt kell megteremtenünk. Emlékszem e, a látogatásomból, hogy mennyire érdekelt a bolgár bírókat az, hogy mit is teszünk, és mit akarunk elérni Európai Uniós szinten. De múlt héten meglepetéssel fogadtam egy látogatót az irodámban. Azt hallottam, hogy a titkos szolgálat éjszaka látogat meg embereket Bulgáriában. Számomra ez elfogadhatatlan, nehezen értem meg, nehezen tudok ezzel azonosulni, nehezen eh, eh, állok itt önök előtt, és beszélek egyáltalán ilyen dolgokról. Mégis úgy tűnik, ahogy Szabad úr is említette, hogy a jelenlegi jogalkotás, amely a telefonlehallgatásokra vonatkozik, nevezzük nevén a dolgokat, valóban így működik. Korábban azonban egy független testület is vizsgálta ezt az ügyet, jelen pillanatban pedig egy parlamenti testület vizsgálja ezt az ügyet. Kérdés, hogy ez a jogok csökkentéséhez vezethette. Úgy tűnik, hogy valóban megnőtt a lehallgatások száma, és a lehallgatások száma olyan mértékben növeli, hogy azt a benyomást kelti, és hangsúlyozom azt a benyomást kelti, hogy a bírók könnyebben, könnyebb kézzel osztogatják a lehallgatási engedélyeket, mint korábban. Részben azért szólalok fel, mert ez az ügy kapcsolódik egy polgári kezdeményezéshez, úgy tűnik, hogy az emberek azt érzik, hogy nyomást gyakorolnak rájuk azért, hogy az aláírásukat megtagadják, visszavonják. Nos, a következő évben az európai polgári kezdeményezést is be kell indítanunk, és szeretném eh, a bizottságot fölkérni arra, hogy ezt az összefüggést figyelje nagyon figyelmesen. Most pedig a Szabadság és Demokrácia csoport nevében Páska képviselő úr szól hozzánk. Köszönöm szépen. A speciális megfigyelési eszközök alkalmazása az mindenhol nagyon érzékeny kérdés. Gyakran az államhatalom nem csak a szervezett bűnözők ellen használ ilyen eszközöket, hanem azért is, hogy elnyomja a politikai ellenfeleit. A bolgár helyzet azonban mégiscsak különleges, hogyha megfigyelés által szereznek adatokat, és ezeket a médiában megjelentetik, nos, akkor az semmiképpen sincsen rendben. A miniszterelnök azt mondta, hogy a kormány képviselői azért döntöttek a lehallgatás mellett, hogy leküzdjék a bűnözést, a szervezett bűnözést, És hogyha eh, a maga a miniszterelnök annyira bízik idézőjelben a munkatársaiban, hogy lehallgatja őket. Úgy gondolom, hogy ez furcsa. Sokat segítenénk Bulgáriának akkor, hogyha javítanánk. a jogot, mert ha mindenki, akinek van szava, hozzászólása Kovácsev úrnak is, Stojanov úrnak is, most még egyszer hozzászól, akkor nem lesz soha vége. Tehát kérem szóljon majd hozzá, amikor sor, sorra kerül most pedig a függetlenek nevében akkor stoyanov úrnak adom meg a szót egy és fél perc erejéig. Hölgyeim és uraim! Van egy bolgár közmondás, a zsiványokat küldték rá a zsiványokra. Nos, a titkos szolgálatot bizony már a maffia irányítja, legalábbis a maffia beette magát a titkos szolgálatokba, azaz bárány báránybőrbe bújt farkasok irányítják az ügyeket. Az én saját ügyem például három éve függ, nos, korábban békés, a szocialisták békés tüntetőket vertek. Ognyán Stefanovot például az önök idején majdnem halára verték, most pedig cenzúrára panaszkodnak. Az önök idején a maffia végtelen hatalommal rendelkezett, a polgárokat megfosztották a jogaiktól. A most pedig arra panaszkodnak, hogy, hogy nincsenek rendben a dolgok, és megpróbálják eh, a Schengeni ügybe belekeverni. Az önök bűnöző kormánya eh, hiteltelen, ezt nem fogják a szavazók elfogadni, mert a szavazók nem vakok. Önök a politika trágyadombjára fognak kerülni, és semmiféle erőszak ezt nem fogja megváltoztatni. Portok után a többi bejegyzett felszólaló következik. Sorrendben elsőként maria nedelcseva három perces hozzászólása lesz, következik. Biztos úr, kedves kollégák! Gyakran beszélünk az európai állampolgárok érdekeiről, ugyanakkor ma azt láthatjuk, hogy az az eszközöket hogyan lehet kiasználni arra, hogy korrupt politikai célokat kövessenek -e ezzel nemzeti kereten belül. Az európai ügyeket nem lehet kihasználni nemzeti ügyekért, nem, nem, lehet, nem lehet ezeket nemzeti pozícióként értelmezni. Ez ellentétben áll azokkal az értékekkel, amelynek alapján a bolgárok megválasztották a parlament, európai parlamenti képviselőiket. Természetesen az alkotmányos jogokat figyelembe kell tartani, ugyanakkor van egy bizonyos határ, amely mögött kétes érdekek alapján bizonyos emberek más érdekeket, más célokat követnek, kétségbe vonják Bulgáriát hadd emeljek ki néhány pontot. Vannak olyan állítások, hogy megkettőszöröződött a lehallgatások száma. Azonban a hivatalos pont mást mond. De ezen ne is vitatkozzunk, hogy emeljek ki egy más pontot, másik pontot. Mióta átlátható ezen esetek száma, azóta, amióta a mi pártunk került hatalomra, és átláthatóvá tette mindezt az állampolgárok számára. Valaki a független testületről beszélt, amely megvizsgálta a lehallgatásokat, azonban ezek soha nem működtek megfelelően. Bulgária parlamenti köztársaság, és teljes mértékben elfogadja, figyelembe veszi az alkotmányt, egy külön parlamenti szabizottságot hoztak létre, amely foglalkoznak ezekkel a vizsgálati módszerekkel, lehallgatásokkal. Ebben a szabadságban minden politikai pártnak a képviselője képviselteti magát, és ahogy láthatják, a parlamenti igazságszolgáltatás, illetve a parlamenti eljárás biztosítja a jogosságát ennek az eljárásnak. A legnehezebb dolog az az, azt látni, hogy szám, hogy hány bolgár képviselő milyen célokat követi. Pontosságát is képviselőnő, most pedig Claude Moraes képviselő úr szól hozzánk két percben. President, um, I think it's always uncomfortable. Elnök úr, mindig kellemetlen, hogyha valamelyik tagállam belső ügyeit kritizálják a többi tagállamok. Valész e, asszonynyal egy húron pendülve azt mondanám, hogy a saját e, kormányomat, ugye az Egyesült Királyságban ugyancsak e, vizsgálják, amiatt, hogy állítólag embereket illegálisan adtak ki kínzásra. Nagyon kínos volt ez az ügy, mégis személy szerint aktívan részt vettem ebben a vizsgálatban, mert szükség volt ahhoz, hogy európai szinten vizsgáljuk ezt az ügyet. Miért vagyunk itt most ma, és miért foglalkozunk a bolgár kormány belsőgyeivel? Nos, nem Bulgária miatt. Értékközösséget alkotunk Európában, és a biztos által felvetett kérdések, miszerint a lehallgatásokat kivételesen kell csak használni, ügy, ügyész, pontosabban jogászként tudom, hogy az arányosság mennyire fontos itt, és hogyha nem megfelelő, nem szükséges, hogy aránytalan a felhasználás, akkor nem segíteni fogja a szervezet bűnözés elleni harcot, hiszen ez nagyon fontos amúgy mind Bulgáriában, mind az Európai Unió számára, hanem ebben a pillanatban ez az eszköz hatalmi kormány eszközé válik, és teljesen mindegy, hogy melyik eh, politikai oldal van kormányon, az államnak nem adható ilyen aránytalan eszköz a kezébe, és hogyha mégis ilyen aránytalan eszköz eh, kerül a kezébe az államnak, az az Európai Unió számára eh, rossz. Ma Bulgáriáról van szó, de holnap bármelyik más államról szó lehet ebben az összefüggésben. Kérem, hogy van-e önök között bárki, aki úgy gondolja, hogy a hallgatásokat eh, eh, aránytalanul használták, alkalmazták. Eh, vitatja-e bárki is azt, hogy aránytalanul hajtották végre ezeket a hallgatásokat? Nagyon sok forrást megnéztem ma, hiszen nagyon nagy óvatossággal kell eljárnunk, amikor fellépünk. Senki nem tagadta, hogy aránytalanul használták volna ezt az egyébként esetleg törvényes eszközt ennyire most már kénytelen leszek szigorúbb lenni fél perccel túllépte. következik vattimo képviselő úr egy percben. signor presidente come italiano devo dire che non ho nulla contro le intercettazioni quando siano usate legalmente. nos olaszországban a lehallgatási intézkedések nagyon hasznosak, hogyha fel akarunk lépni a maffiával szemben, vagy um, akár Berlusconival uh, uh, szemben azért, mert uh, fizetett a prostitúcióját, ezt még nem bizonyították. Hasz, azt, hogy uh, elnyomják az ellenzéket egy ilyen fajta intézkedéssel, az nem helyes, és ezt a helyhatósági választások miatt is megteszik. Itt már az emberi jogokról van szó, és ez egy olyan helyzethez vezethet, amely erőszakot eredményez. Úgy gondolom, hogy Európának igenis Nyomon kell követnie a bulgáriai helyzetet, nehogy nagyobb károk keletkezzenek. Képviselő úr, következik két percben. Two minutes. Elnök úr, tisztelt biztos úr, meghallgattam az Albániáról, illetve erről a témáról szóló vitát, óriási a különbség az előző vitában korrekt hangot ütöttünk meg, pártállástól függetlenül, itt viszont mindenki különböző vádakat hangoztat. A két nagy pártot pedig össze kellene tartani. Azt láthatjuk, hogy a két nagy párt között teljesen különböző álláspont alakult ki, pedig az előző vitában egy közös célt szerettünk volna elérni pártállástól függetlenül. Ebben a vitában pedig abszolút előítéletesek vagyunk. Hölgyeim és uram, miért tesszük ezt? Miért hallok ma egyetlen egy tényt sem ebben a vitában? Úgy tűnik, hogy bizonyos forrásokból tájékozódtunk, ezt és ezt hallottuk. Hogyha ezt így látják, akkor miért nem mennek oda, és miért nem kérdezik meg az illetékes szakbizottságokat? Miért nem mennek az illetékes szakbizottsághoz? Miért nem intéznek kérdéseket a bizottsághoz? Nem, itt egy nyilvános vitát kezdeményeztünk, azért, mert politikai okokból szerették volna ezt a vitát. Mi nem akarjuk ezt, nem értjük azt, hogy miért kell ilyenfajta vitát folytatni a bolgár kormány, a bolgár nép hátán. Hogyha valamiről beszélni kell, akkor felkérem önöket arra, hogy az illetékes szabizottságban tegyék ezt meg. Úgy gondolom, hogy jogállamiságra van szükség, működőképes igazságszolgatásra van szükség, és főként az ilyen érzékeny témákban megfelelő parlamenti ellenőrzésre van szükség, amelyet ez a kormány létre is hozott, ezt be is vezette ez a kormány, és örülök annak, hogy mind a biztos asszony, Mástrom asszony elmondta azt, hogy belső vitáról van szó, és most is elmondta azt is a biztos, hogy a bolgár kormány minden szükséges lépést megtette. Ma a kék kártyákat csak annak adok, akinek... Leszünk. Uh, Elnézést kérek, hogy közbeszólok, de valakit filmezett, és az aláírásokat is filmezte, és azt mondja, hogy a bolgár delegációhoz tartozik, de nem tudom, nagyon furcsa, hogy fölvesz minket itt valaki, amikor beszélünk. Nem, itt, itt volt a teremben, ott filmezte az aláírásokat. Úgyhogy talán meg kellene kérni a szolgálatot, hogy nézze meg, hogy mi történt, mert ez elfogadhatatlan, hogy itt bárki bejöjjön és elkezdjen filmezni minket. Igen, meg, megérdeklődöm, képviselő úr, és intézkedünk szükség szerint. Blue card. You have, Mr. Carfin, the floor később megkaphatja a szót, kérem akkor szóljon, és kérem, hogy ne duplázza meg a hozzászólós idejét. Jotová képviselő asszonynak egy percben. Jotová képviselőnőnek adom meg egy percben. Köszönöm a szót. Ma arról beszélünk, hogy Európában mi történik a polgári jogokkal. A belpolitika nyilván belpoli, eh, Bulgária belső problémája, meg kell oldani ezt. Ami a törvényeket illeti, teljes mértékben harmonizáltak a törvények, Bulgáriában tökéletesen igaza van a végrehajtás terén. Ezért tesszük fel a kérdést önnek, biztos úr. Mit fog tenni annak érdekében, hogy ne éljenek vissza az EU törvényeket? De Strassen úrnak is szól a kérdésem. Ez a botrány Bulgáriában egy csomó eszközre árnyékot vet a stokholmi programra is, mert a lehallgatott beszélgetések a, például orvosokra is vonatkoznak, és egyszerűen olyan mennyiségben megnőttek ezek a lehallgatások, hogy nem lehet használni őket a bíróságokon sem. Független ellenőrző testületeket kellene felállítani, a különleges nyomozási eszközök nagyon fontosak a bűnözés elleni harcban, de használjuk az együttműködési mechanizmust. Ilcsev képviselő úr, két perc hozzászólása. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! A különleges nyomozati módszerek alkalmazása nagy mértékben megnövekedett. Van egy bolgár parlamenti bizottság, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és néhány kritikus megfogalmazást is eh, tettek, és a bizottságnak ezt el kell olvasnia. Mi lenne a bizottság válasza azoknak, akik nem tudják, hogy milyen a törékeny az egyensúly a biztonság és a szabadság között? A bizottság mennyire kérné azt, hogy bizonyos jogalkotási hiányokat szüntessenek meg. Nem csak különleges nyomozási eljárásokról van szó, hanem arról is, hogy filterezik a különböző információkat. A lehallgatás nem mindig jogos, a bolgár igazságszolgáltatás, bűnöző szervek eh, megpróbálnak mindenkit irányítás alatt tartani. Bírók azok, nem politikusok, akik azt mondják, hogy vagy a rendszerrel van a gond, vagy ядро на европейската политическа човешките права, свободите, vagy ez a homályosság, ez nem megfelelő. Mindenképpen küzdenünk kell az alapvető emberi jogokért, a jogállamiságért. A stokholmi program nem csak szavakból áll, ennek célja a, joga, a biztonság, a jogállamiság, és nem szabad megengedni azt, hogy, hogy a bizony... Köszönöm szépen. Kovácsev óra következő hozzászóló, parancsoljon. Уважаеми господин президент, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! Azt hallottuk, hogy a bulgárai jogalkotás, főleg a speciális nyomozati eszközök megfelelnek az EU törvényeknek. Minden egyes tagállamnak biztosítani kell az alapjogokat, beleértve az eljáráshoz való jogot is. Akkor miért vitázunk erről a mai napon? Egyszerű a válasz. Beindult a kampány, a választási kampány Bulgáriában, és átkerült az Európai Parlamentbe. Az egyetlen cél az, hogy meg valamilyen politikai haszonra tegyenek szert ebből. Bár nehéz meggyőzni az intézményeket arról, hogy a hárompárti koalíció jó szándékkal áll a kérdéshez. Egyes kollégák nem is várták meg a kérdéseikre a választ. És hadd mondjak el egy viccet itt azok a kollégák, akik elmentek a teremből, úgy tűnik hasonlóképpen gondolkoznak, mint a bulgár kormány. Mi bulgárok vagyunk itt a plenárison, és ahelyett, hogy összefognánk, a mai kormány az előző kormány maradványain kell, hogy működjön. A cél nem az, hogy a kormány fosszuk meg jó hírnevétől, elég sajnálatos az, ami ma történik itt. Az elmúlt napokban az ellenzéki bolgár kollégák tényleg befeketítették a bolgár helyzetet. Hallottunk a szegénységről, az éjségről, a nem átláthatóságról, de ezek csak politikai kezdeményezések, hogy Bulgáriát rossz hírbe hozzák. Azonban megszűntek a korrupciós csatornák, amelyek a korábbi kormányt szolgálták. És a lehető legjobb légkört teremtettük meg a beruházások számára Bulgáriában. A Nemzeti Parlamentben a kormány többségben van, és megbízható partnerként vesz részt minden európai fórumon. Először is elnézést kérek minden bolgár kollega ö, nevében. Incsú Joán képviselő úr következik. Vă cuvântul, domnul deputat Enciu. Situația ascultărilor și interceptărilor... Az illegális lehallgatások helyzete Bulgáriában rendkívül súlyos, de ami még súlyosabb, az az a tény, hogy nem csak itt történik lehallgatás az EU-ban biztos úr egy másik tagállamról is beszélhetne, Romániáról. Ott 2011-ben a magánbeszélgetéseket lehallgathatják, nem kell hozzá semmiféle jogi fedezet. Pedig a román és az EU-s törvények is tiltják azt, hogy súlyos, alapos ok nélkül ilyen tevékenységet folytassanak magánszemélyek ellen. Például az újságírók beszélgetéseit is lehallgatják, vagy az ellenzéki pártok tagjainak beszélgetéseit, vagy például a bírák beszélgetéseit. Az alapjogokat nem tartják tiszteletbe. És még most is lehallgatják illegális módon a telefonbeszélgetéseket. A titkos szolgálatok a hatalommal szemben állók telefonbeszélgetéseik rendszeresen lebéz, lepe, lehallgatják, és az Európai Bizottság azonnali fellépésére van szükség, hogy a két tagállamban továbbra is fenntartsuk a demokráciát. Most pedig megadom a szót tisztelettel Urucsev képviselő úrnak két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, kedves kollégák, az Európai Bizottság kijelentette, hogy a bolgár kormány vonakodott lecsapni a szervezet bűnözés és a korrupcióra. Első alkalommal történik meg, hogy fogható előrelépés történt. Erre szavaztak a választások során 2009-ben a bolgár választók. Minden legitim eszközt felhasználnak annak érdekében, hogy a szervezet bűnözést felderítsék. Ne legyünk naivak. A szervezet bűnözésnek nagyon sok forrása van. Fel kell lépnünk a büntethetetlenség Európájában. Most pedig különböző dokumentumokat manipuláltak, a médiákon belül vannak olyanok, akik videókazettákat, dokumentumokat, magnószallagokat lebegtetnek, és teljes hisztéria alakult ki. Úgy tűnik, minthogyha az igazságra akarnának rámutatni. De tulajdonképpen ezt más bűnöző csoportok akarják elérni. Nincsen lehallgatási botrány Bulgáriában. Viszont van ö, kísérlet arra, hogy ö, a kormány jó hírnevét próbálják befeketíteni. A bűnözők próbálják meg learatni tetteik gyümölcsét a közelgő választások fényében. Szépen, most pedig Kalfin képviselő úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Engedje meg, hogy Pibax biztos úrhoz szóljak néhány szóban. Nagyon sok a propaganda erre felé. A nacionalistákkal együtt egy jelentés készült, amely azt tartalmazta, hogy a kormány szűri az információt, mielőtt a bírósághoz küldeni. Vagyis a bizalmas magán jellegű információt aztán szellőztetik a médiákban. A jelentésben az is áll, hogy megsértették az emberi jogokat is. Nagyon sok alapeszközt sértettek meg, és a bizottságnak össze kell hasonlítani a bolgár jogalkotást, végrehajtását, alkalmazását a többi tagállaméval akarunk itt propagandázni, meg ideologizálni. A tényekre szorítkozunk. Mindenkinek kék kártya jogot. Menjünk tovább. Következik Nainski képviselő úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr! Én vagyok az egyik utolsó hozzászóló a listán. Ez lehetővé teszi, hogy összefoglaljam a mai vitát. Itt nem lehallgatásról folyik a vita, és arról sem, hogy egy bizonyos miniszter mellett vagy ellen szóljunk, hanem elvekről és értékekről Európában, és teljesen természetes, hogy itt az Európai Parlamenten belül folyik ez a vita, a szabadságról, az emberi jogokról, a demokratikus törvényekről, ezért nem lehet pusztán belügy. Ezt tapasztaltuk a berlini fal leomlása óta. Hogyha az állampolgárok elvesztik bizalmukat az európai értékekben és értékekben, akkor mindent elveszítünk, és ők is. Másodszorban, a mai vita az igazságról szól. Az igazság nem lett baloldali vagy jobboldali, csak az igazság lehet. Egyetlen igazság, amit azonosítanunk kell, és egyetemben megfogalmazni. Aztán a mai vita a felelősségről is szól. A mostani kormány felelősségéről, nem az előző vagy a jövőbeli ö, kormány felelősségéről, ugyanis a jelenlegi kormány tartozik felelősséggel állampolgáriainak, akik támogathatják vagy ellenezhetik a kormányt. Az összes többinek semmi köze a demokráciához. Köszönöm. Kérem, rosszul ejtettem ki a nevét Nadezhdan Nainski képviselőnőnek. Most pedig az azonnali hozzászólások, a catch the eye hozzászólások következnek. Megnyitja öt, hat igénylő van, mind a hatnak megadom a szót először is iljana ivanová képviselőnőnek adom egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! Azok után, amit hallottunk, azt mondhatom, hogy Hát csak azt, láthatjuk, azt láthattuk, hogy a bolgár ellenzék egy belső ügyet az Európai Parlament elé tárt. Azok a pártok, amelyek korábban hatalmon voltak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy hiteltelenné tegyék Bulgáriát európai partnereik szemében. Ez helytelen. Ezekre a kérdésekre nem tudunk választ adni, viszont emlékezni kell arra, hogy nagyon gyorsan mondtunk ítéletet ma. Tisztelt ellenzéki kollégák, hogyha nem tudnak konstruktívan hozzájárulni a kormány munkájához, hogyha nem tudnak szakértőket felmutatni, vagy konstruktív ötletekkel élni, akkor ne akadályozzák a többieket. Megadom a szót Vigenin képviselő úrnak, ha már nem adtam kék kártyát, akkor itt szóljon hozzánk. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nem akartam hozzászólni a spontán felszólások keretén belül. Strasse úrral kapcsolatban szeretem volna szólni, azért uh, mutattam fel a kék kártyát. Strasse úr, nem tudok egyetérteni azzal, hogy nincsenek adatok azzal kapcsolatban, hogy hányfajta különleges nyomozati eszközt betettek be. 15.946 jóváhagyásról volt szó a bevetésükről, és csak 1918 eset került a bíróság elé. Ez nagyon kis százalékos érték, szinte 16 ezer jóváhagyás azt jelenti, hogy a bolgár állampolgárok 5-10 százalékát hallgatták le 2010-ben. Strasser úr, Ausztriában is ez történik? Egyetértene egy ilyen gyakorlattal a saját hazájában? Itt szabadságról, demokráciáról beszélünk az Európai Unió minden egyes tagállamában ezért ezt hit kell megvitatnunk az Európai Parlamentben. Képviselőnő, egy perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megkérdezni az Európai Bizottságtól azt, hogy biztosok tudják-e azt, hogy 27 esetben a Strasburgi Bíróság a benyújtók mellett foglalt állást az erőszakot illetően. Az embereket gyakran nyomás alá helyezik, és arra kérik, hogy vonják vissza az aláírásaikat. A különböző kezdeményezésekben résztvevőket a rendőrségen hallgatják ki, letartóztatják a kormányzat ellenzőit, és azok, akik ellenzik a kormányzó pártot, azokat a társadalom ellenségeiként mutatják be. Ez nagyon aggaszt engem. Tegnap egy hivatalos találkozás során, amikor is a vezetőjénk a Grepp párt képviselőivel találkoztak, azt kérték tőlünk, hogy vonjuk vissza a szóbeli kérdésünket. Mit kíván tenni az Európai Bizottság azért, hogy vissza lehessen állítani a polgárjogokat Bulgáriában. Most már a KSDI van. Kérem a következő hozzászólót, Martin, Hans Péter Martin képviselő urat. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich wollte mir eigentlich direkt an Sie... Köszönöm szépen. Sajnálatosnak tartom azt, hogy megpróbálunk most hát nem hallgat rám elnök úr, úgy nincs értelme hozzászólnom. Tehát mikor megpróbáljuk a parlamenti vitát élénkebbé, élénkebbé tenni, és nem, és nem tudjuk kihasználni most a kék, kártya, kék kártyát, szerintem minőségileg jobb vitát tudtunk volna elérni ebben az esetben. Nem is hallgat, nem is hallgat rám elnök úr, nem folytatom. Nincs, nincs értelme ennek, nincs értelme ennek hát ezért nevezték karaoke parlamentnek már régóta ezt, megpróbálunk itt vitákat folytatni, valamit változtatni, és ezt nem veszik figyelembe. Következő hozzászóló Balcitis képviselő úr, egy perc. Point of order, please. Ügyrendi kérdés? Elnök úr, csak szerettem volna csatlakozni ahhoz, hogy tényleg nem akarta ma este tudomásul venni a kék kártyákat. Mindenki azt mondta, hogy nincs elég kollega jelen, de azért elég tiszteletre méltó kollega hallgatja a vitát. Szeretnék Strasse úrhoz szólni. Tényleg nem volt jó demokratikus ö, beszéd egy olyan ország képviseletében, amelyet tényleg a demokráciáért tisztelnénk. Hát Bálcikis képviselő urat kérem. Gerbiamas pirmininkė, iš tikrųjų klausimas gana yra sudėtingas pagal pateiktą informaciją. Köszönöm, elnök úr. A kérdés tényleg nagyon bonyolult. A rendelkezésre álló információ alapján úgy tűnik, hogy létezik ez a probléma, és csak egyet tudok érteni az előttem szólókkal, ez nem csak Bulgária ügye, hiszen európai értékekről van szó, és mindannyiunknak tiszteletbe kell tartanunk mindazt. Hiszen az Európai Unióban létezik az alapvető emberi jogok kartája, és Bulgária, Litvánia, vagy bárki más köteles tiszteletbe tartani ezt a kartát. Ebben egyértelműen megfogalmazták, hogy mit lehet és mit nem ö, tenni a kormányoknak. A lényeg az, hogy az emberi jogokat tiszteletbe kell tartani. Tisztelt biztos úr, nagyon alaposan meg kell vizsgálni a helyzetet, mert érezzük az ellentmondást, egy kicsit talán mesterségeset is. Perc áll rendelkezésére господин председател, господин Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, kollégák, természetesen az, hogyha vitákat tartunk, akkor amikor az európai értékeket sértik meg, mint például az emberi jogokat. Nagyon fontos, hogy ezekről beszélünk, akkor, amikor ezek sérülékenyé válnak. Lehet, hogy paradox az, amit mondok, de a, de a maguk a beszédek is aggodalmat fejeztek ki. A liberálisok és a szocialisták akarták ezt a vitát azért, mert minket aggaszt a nyugállamiság, illetve annak állapota Bulgáriában. Szerettünk volna a szavazóinknak biztosítékot adni, hogy mi résen leszünk, és megvédjük az ő értékeiket. Az EPP kollégák is aggodalmat fogalmaztak meg. Úr kért kék kártyát, most akkor megadom. Rinaldi úrnak megadom egy rövid hozzászólást. Grazie, signor Presidente. Io sono un liberal democratico. Köszönöm szépen, liberál demokrata vagyok Európában, Olaszországban. És gyakran a kollégáimat, meg engem is kommunistának neveznek, csak azért, mert a jelenlegi kormányjal ellenzékben vagyunk. Az a benyomásom, hogy ugyanezt történik a liberális demokrata, illetve szocialista bolgár kollégákkal is bűnözőknek bélyegzik őket, csak azért, mert ellenzékben vannak az országukban. Ez egy olyan fajta hozzáállás, ami nem tetszik nekünk, egy olyan viselkedés ez, amely nagyon veszélyessé válhat. A külügyminiszter azok után, ami Egyiptomban és Tunéziában történt, Szíriába utazott, és Szíriát demokratikus országnak nevezte, amely teljes mértékben figyelembe veszi az állampolgárok érdekeit és modernizálja az országot. Hát úgy gondolom, hogy sokat, sokról mindenre kell még beszélni. Most pedig akkor zárja a felszólalásokat a biztos úr Pibalks eh, biztos úrnak a adom meg a szót végezetül. Elnök úr, képviselők, nagyon heves vitának voltunk tanúi, de három pontot szeretnék hangsúlyozni, amelyek szerintem alapvető fontosságúak. Amikor a saját országom végigment a csatlakozási úton, ami nem egy könnyű út, akkor megtapasztaltuk ennek a kínjait, de meggyőződésünk, hogy a tagállamnak képesnek kell lennie az alapvető emberi jogokat biztosítani, és az európai akit megvalósítani eh, ahhoz, hogy eh, tagságra számot tarthasson. Másrészt a személyes adatokat eh, azok felhasználását az elektronikus kommunikáció ágazatában érintő európai jogról van szó. A Európai Bizottságnak nagyon hosszú tapasztalata van abban, hogy figyelemmel kíséri, hogy a tagállamokban ezeket az anyagokat, joganyagokat hogyan hajtják végre. Maradéktanul megbízhatnak az Európai Bizottságban, hogy amennyiben az európai akit megsértik, akkor lépni fog. Ha nem, akkor nem. Az Európai Bizottság tehát szemmel követi a helyzetet, és ha szükséges, lépni fog. Úgy gondolom, hogy nem szabad eh, az európai közösségi jog által létrehozott struktúrából kilépni, és elhamarkodottan lépni. A, ö, hozzájárulását higgyék el ha szabad megjegyeznem mint volt kommunista ország románia polgárának olyan ismerős számomra ez a helyzet minthogyha nálunk történt volna romániában.